beszámolni, a mentelmi jogának a felfüggesztését kérték tőlem, ugyanis egy bírósági eljárás van folyamatban ellene Budapesten. Az Európai Néppárt jelöltek listáját nyújtotta be az interparlamentáris delegációkba. E, e, Névsor a jegyzőkönyvben fog szerepelni, és hogyha nincs e, ellenvetés a jegyzőkönyv befogadásakor, akkor a jelöléseket elfogadottnak tekintjük. Győri Enikő asszony 2010. szeptember 1-től a magyar kormányban államtitkárként